tárgyalásokat, azonban a kereskedelmi megállapodásoknak ezek új lendületet kell, hogy adjanak. Elnök, köszönöm Berez kolléganő. Következőként két percben, szintén a foglalkoztatásügyi bizottság nevében Hawit kolléga következik. Mint